adásba a Leonardo da Vinci programon keresztül is, úgyhogy üdvözöljük a parlament észrevételeit. Köszönöm, Reding asszony. Ezzel a vitát lezártuk. Erről valóban holnap szavazunk 12 órakor, erről a témáról.